nap, ahogyan tegnap ebben megegyeztünk, az egyes ponttal kezdjük az ülést. Ennek tárgya a nyelv, jogász nyelvészek által korrigált szövege a, annak a rendeletnek, amelynek a tárgya a tájékoztatás, promóciós intézkedések a belső piacon, illetve a harmadik országokban. Mivel szorít az idő, azt javaslom, hogy a korrigendumot fogadjuk el. meg tudtuk volna vitatni a szöveget, vége lett az előző ciklusnak, ezért a nyári plenáris ülésen nem sikerült, már július 4-én nem sikerült lezárni ezt a dossziét. Ezt követte a jogásznyelvészek általi vizsgálat a nyár során, és ahogyan az előbb is javasoltam, Szerintem most a korrigendumot elfogadhatjuk a szakbizottság akár egyöntetően és szavazás nélkül is, ha nincsen senkinek ellenvetése, kifogása, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük, és ezután rá is térhetünk a következő pontra. De valaki szót kér, parancsoljon. Köszönöm szépen. A promóciós intézkedések, illetve tájékoztatás mezőgazdasági termékek kapcsán szerintünk egy fölösleges jogszabály, ezért ezt rá lehet bízni szerintem a termelőkre. Rozumiem, że nie jest tylko komentarz, także... Hát ez egy észrevétel volt, nem tekintem ellenszavazatnak. Ezért megállapítom, hogy ezt a korrigendumot elfogadtuk. Köszönöm. Ważnego. Jak wszyscy... Rátérhetünk a következő napi rendi pontunkra. Ahogyan nyilván ismeretes önök előtt, Oroszország embargó alá helyezte az európai mezőgazdasági termékeket, és ez nagyon hátrányosan érinti az európai termelőket. Ez Az hetedike óta érinti ez a zöldséggyümölcs, a húságazatot és a tej, tejt, illetve tejtermékeket. Például az én hazámban, Lengyelországban is nagyon súlyos a helyzet. Lengyelország a legnagyobb alma szállítója Oroszországnak, ezért nagyon súlyosak a problémák, és már most, amikor a betakarítás zajlik, súlyos problémával szembesülünk a többi érintett ágazatban is, amelyeket szintén sújt az embargó. Ugyanígy nagyon nagyok a problémák. Ezeket a kérdéseket fogjuk megvitatni. Üdvözlöm Jószt Korte urat, aki a DG Agri főigazgató helyettese. Köszönöm, hogy eljött. A főigazgató helyettes úr ismerteti velünk azokat az intézkedéseket, amelyeket a bizottság elfogadott a sürgősségi eljárás keretében, és beszámol majd arról is, hogy milyen tendenciák mutatkoznak a piacon, illetve milyen intézkedéseket tervez a bizottság. Korte úr, parancsoljon öné a szó. Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm elnök úr hogy megadta a szót. Azzal kezdeném, hogy nagyon örülök annak a lehetőségnek, hogy ma délelőtt itt eszmét cserélhetek a szakbizottsággal az orosz európai élelmiszereket sújtó embargóról. Rövid előadásomat három pontra osztanám. Először is megnézzük, hogy milyenek a behozatai tilalomnak a milyen hatásai vannak, nagyon súlyosak, azután megnézzük, hogy eddig milyen intézkedéseket tett a bizottság, illetve milyen intézkedéseket tervezünk. Harmadsorban pedig hivatkozni fogok egy tájékoz, tájékoztató anyagra, amelyet, eh, amit tegnap fogadott el a bizottság, és eh, gondolom valamennyien már megkapták ezt a titkárságon keresztül. Tegnap ugyanis a eh, bizottság kollégiuma ülésezett és megvitatta az import tilalmat, Csolos biztos benyújtott egy feljegyzést, ez most az önök és valamennyi tagállamnak is a rendelkezésére áll. Tehát milyen hatása van a tilalomnak? Ahogyan ön is jelezte már, elnök úr, az import tilalmat az Orosz Föderáció augusztus 6-án és 7-én léptette életbe. Nagyon kemény, súlyos következményei, következménye van ennek a mezőgazdaságra, zöldség, gyümölcset, a hús termékeket, illetve tej és tejt és termékeket tiltották ki egyik napról a másikra az orosz, orosz piacról. Ez nagyon nagy nyomás alá helyezte a mezőgazdaságot és az élelmiszer gazdaságot Európában Európában. Két hatást szeretnék különösen kiemelni. Az első hatás nyilvánvalóan a remélhetőleg ideiglenes nagy piacvesztés. Oroszország az agrártermékekben az Egyesült Államok után a második legnagyobb felvevő piacunk. 11,8 milliárd euró az oroszországi exportunk értéke évente. Néhány tagállamot különösen súlyosan sújt az embargó. Az élelmiszer exportunk 29%-át sújtja a tilalom, 31%-át a sajt exportnak és 28%-át a vaj exportnak. Hogyha megnézik a számokat, Tehát a, még 29%-ot sújt az export, ez az, ez az EU termelésének csak 1%-a a zöldséggyümölcs vonatkozásában. A sajt esetében pedig az embargó alá tartozó termékek az összes európai termés 2,9%-át jelentik csak, tehát bár súlyos hatásai vannak az embargónak, azért ne túlozzuk, csak a termelésünknek egy nagyon-nagyon kis hányadát érinti ez az embargó. De azért az tény, hogy egy fontos exportpiacot vesztettünk el. Másodszorban Nyilvánvalóan, hogy a tilalom következtében túlkínálat lesz az európai piacon, egyfajta kaszkád hatással kell számolni, mert valahol el kell helyezni a termékeket. Harmadik dolog, milyen intézkedéseket tervezünk. Ez különösen a zöldséggyümölcs ágazatban eh, eh, súlyos a helyzet, ugyanis pont a betakarítási időszak közepén eh, történt ez a tilalom, és valahova el kell helyezni a termékeket. Ezek a következmények határozták meg azt, hogy a bizottság eddig milyen intézkedéseket léptetett életbe. A kezdetől fogva ki kell jelentenem, hogy Soros biztosnak és a kollégiumnak is az a véleménye, hogy a szolidaritás a legfontosabb. Egységes európai választ kell adnunk erre a tilalomra, ami a termelőinket nagyon sújtja, komolyan sújtja. A közös agrárpolitika egy egész fegyvertárat, eszköztárat sorakoztat fel, amikkel kezelhetők az ilyen helyzetek. Tehát bár súlyos a helyzet, mindent megteszünk, különösen a külső kommunikációnkban, hogy nyugalmat sugározzunk kifelé, és eltökéltséget. A tagállamok is jó válaszokat adtak, és nem szabad, hogy Putyin úrnak egy olyan ajándékot adjunk azzal, hogy pánikolunk, vagy ilyen jelzéseket küldünk. Mit kell még megtenni annak fényében, hogy megfelelő választ adjunk az augusztus 6-7-i exporttilalomra. Először is hetente eh, találkozunk a tagállamok képviselőivel, hogy megvitassuk azt, hogy milyen a helyzet az egyes országokban, illetve a különböző ágazatokban. Ez nagyon hasznos a bizottság számára, ugyanis nagyon hasznos adatokhoz, inputokhoz jutunk. Ezekre szükségünk is van annak érdekében, hogy valóban olyan intézkedéseket tudjunk hozni, amelyek segítenek. Másodszorban az agrárpiacokat monitorozzuk, figyeljük, nézzük, hogy mi történik, az adatokat feltesszük a honlapunkra, így mindenki számára hozzáférhetőek. És éppen ezért minden információ, amivel mi rendelkezünk, mindenki számára hozzáférhető, akit ez érdekel. Eh, gyorsan léptünk, ez a harmadik ponton, nagyon gyorsan hoztunk intézkedéseket. A feljegyzésből is kiderül, hogy a bizottság egy eh, három lépcsős eljárást fogadott el. Azaz az első legsürgetőbb intézkedés az volt, hogy stabilizáljuk a piacot a romló termények, eh, alapvetően a zöldséggyümölcs tekintetében, erre augusztus elején sor került. A második szakasz a tejtermékekre vonatkozó piac stabilizációs intézkedések négy intézkedést ma fog meghozni a bizottság. És harmadsorban elemezzük a többi érintett piacokat, ez alapvetően a húspiac, és itt is fontolgatunk intézkedéseket. Tehát els, először zöldséggyümölcs, a második helyen a tejágazat, a harmadik pedig a hús, ugyanis, és így az első két ágazatban, a zöldséggyümölcs, illetve a tej ágazatban már meghoztuk az intézkedéseket, a hús ágazata kapcsolatban pedig folytat megnyitjuk a konzultációkat, és elnöntjük majd, hogy milyen intézkedésekre van szükség. Soros biztos kezdető fogva azt mondta, hogy gyorsan akar cselekedni, lépni, és azt mondja, hogy jobb akkor is gyorsan intézkedéseket hozni, még akkor is, ha nem áll rendelkezésünkre az összes szükséges, az esetleges intézkedéseket megalapozó adat és információt. Őszintén szóval időnként az intézkedéseinket olyan alapon hozzuk meg, amelyek nem tett százszázalékban megbízhatóak, de még mindig jobb, mint hogy várunk, amíg százszázalékosan biztosak lehetünk, vagy minden adatunk megvan. A gyors intézkedéseknek remélhetőleg kedvező pszichológiai és politikai hatása is lesz. Neki látja, hogy az EU itt van, és segít, cselekszik. Nagyon gyorsan, elnök úr, Szeretnék még röviden szólni arról is, hogy milyen intézkedéseket tettünk a zöldséggyümölcságazatban. A feljegyzésből is kiderül, és a médiában is látták, hogy augusztus 11-én fogadtunk el egy olyan intézkedést, amelyel megfinanszíroztuk a nektarin és az őszi kivonását a piacról. Augusztus 18-án bejelentettünk egy újabb intézkedést, amely 13 kategóriára terjedt ki, amelyeket különösen sújtott a tilalom. Kicsit különbözők az intézkedések, de erre, ezekre a részletekre azt hiszem itt most nem kell kitérnem pénzügyi támogatást ad az Európai Unió a bizonyos zöldségek és gyümölcs kategóriák piacról történő kivonására. Itt ez három célra, tehát jó karitatív intézményekbe kerülhetnek, vagy pedig a betakarítást is félbe szakíthatják, vagy akár termények megsemmisítésére is sor kerülhet. A termelők, a tagállamok használják, vagy élnek ezekkel az eszközökkel, Ma nem az a szándékom, hogy túl sok részletet mondjak el arról, hogy milyen volt ezeknek az intézkedésnek a fogadása. Persze mi nagyon-nagyon szeretnénk tudni, hogy mi történik a tagállamokban, hogyan reagálnak a termelők ezekre a támogatási intézkedésekre, eh, használják -e ezeket, milyen mértékben. De az első értesítések eh, a Vigi Agrihoz ezen a héten fognak beérkezni, ezért jövő héten már többé-kevésbé pontos képünk lesz arról, hogy mik voltak az első reakciók az intézkedésekre. Rátérnék a tej ágazatra. Itt szeretnék egy megállapítást tenni. Ez a szám nagyon jól mutatja, hogy mennyire nagy a kitettségünk az orosz piacon, és különösen súlyos a helyzet néhány országban a e, tej ágazatra gyakorolt hatása az embargónak nagyon egyenlőtlen. Itt szeretném kiemelni például Finnországot, Litvániát, Lettországot és Észtországot, ezek az országok 90%-ban függnek az orosz piactól a tejágazat export tekintetében, de Hollandiát, Lengyelországot, Németországot is meg kell említeni, ők is nagy mennyiségben exportálnak ilyen termékeket Oroszországba. Itt a, már beindult az árak csökkenés, egy lefelé tartó spirál ezen termékek vonatkozásában. Azt kell mondanunk, hogy az elmúlt néhány évben elég magasak voltak a tej, tejtermék ára, árak, tehát nagyon magas szintről indult el ez a csökkenés és még nem jutottunk el a biztonsági háló szintjére, ami megengedné az intervenciót csak az említett balti államok kivételével tehát még nem vásároltunk fel vajat és tejport az intervenciós rendszerben eddig, de ez megtörténhet a jövőben. Figyeljük a piaci mozgásokat, és a tejpiaci megfigyelőközponttal lesz egy találkozónk, tőlük kapjuk meg majd a legfontosabb, legfrissebb információkat. Mit tettünk eddig a tejágazatban? Ma négy intézkedés született, megnyitottuk a vaj és a a sovány tejpor számára a közraktározás, és ugyanez a, a sajt, az orosz exportra szánt sajt esetében is megnyitottuk a tárolás lehetőségét, és kiterjesztettük azt az időszakot a, a szeptember 30-től december 31-ig, amíg az intervenció érvényes lesz, Szerettük volna világossá tenni, hogy az év végéig az egyébként csak szeptember 30-ig tartó intervenciós időszakot szükséges volt meghosszabbítani, mert pszichológiailag és politikailag is ez szerintünk hasznos, jó üzenetet hordoz. Rátérve a tej, illetve a hús piacra, itt eddig még sem a sertés, sem a marhaus, sem a bori vonatkozásában nem történt intézkedés, de Soros biztos elmondta újra és újra, kihangsúlyozta, hogy ha szükség van rá, akkor lesznek intézkedések. Jelen pillanatban még nem látjuk a gyors intézkedések szükségességét. A baromfi piac tulajdonképpen a baromfi piac kitettség elég alacsony, az export baromfi exportnak csak 6%-a megy Oroszországba, és ez az EU termelésnek kevesebb, mint 1%-a. A baromfi ágazat, mint tudjuk, elég rugalmas ágazat, ezért remélhetőleg gyorsan tud reagálni, alkalmazkodni, más piacokat találni. A sertés húságazat elég furcsa paradox helyzetben van, ugyanis már volt korábban is egy orosz embargó az év elejétől kezdve, amikor is Oroszország egy szerintünk igazságtalan tilalmat léptetett életbe néhány esetben az afrikai sertés pest is felbukkanása miatt. Tehát ez a piac már bezárult, és éppen ezért hm, ehhez már nem adott semmi plusz az újabb tilalom. Megint csak figyeljük a piacot, és a szükség van rá, lesznek intézkedések. Mi a helyzet a borjuhússal? Itt Oroszország az EU export első számú felvevő piaca, az exportunk 25%-a ment Oroszországba. Itt alternatív eh, piacokat kell majd eh, találni nem látunk semmilyen azonnali hatást az árak tekintetében, de itt is ugyanezt a logikát alkalmazok, amint a tagállamok riasztanak minket, nem fogunk habozni, és azonnal cselekedni fogunk. Még nagyon gyorsan, hiszen már túl régóta beszélek, csak szeretném még felhívni a figyelmüket néhány más intézkedésre, amelyeket potenciálisan meghozhat vagy az Európai Bizottság, vagy az Európai Unió, és a tagállamok is, vagy akár a gazdasági szereplők is, hiszen van még az eszköztárunkban, vannak más eszközök is. Az első rendkívül fontos. Mit tegyünk a külpiacokon? Lemértőleg hamarosan megszűnik ez a az embargó, de sok gazdasági szereplő most úgy érzi, hogy Oroszország megbízhatatlan partner lett. Ezért elég biztos vagyok abban, hogy sokan alternatív más piacokat fognak keresni. Meg kell vizsgálnunk, hogy ezt miben tudnánk segíteni eh, ebben, hogyan tudnánk segíteni ebben sok meglévő kereskedelmi akadályt meg lehet szüntetni, amelyek megakadályozzák azt, hogy olyan partnerekhez exportáljunk, mint az Egyesült Államok vagy Törökország, még mindig nagyon sok az állat és növényegészségügyi eh, akadály, ami megakadályozza, hogy friss eh, termékeket szállítsunk ezekből a partnerországokba. Ez, ezeknek az akadályoknak a megszüntetését fel kell gyorsítani. Azután promóciós intézkedések. Eh, tegnap elhangzott, hogy több pénz lesz promóciós intézkedésekre, harmadik piacon történő, új piacokon történő termék elhelyezésre, amelyek kiválthatják az orosz piacot. És szeretném megemlíteni azt is, hogy tej és gyümölcsrendszerek, az iskola, te iskola gyümölcs programok is segíthetnek. A tagállamok bátoríthatják a meglévő programok szélesebb körű alkalmazását. A bizottság egy új programja is javaslatot tett az iskola, te iskola gyümölcs vonatkozásában, ez itt fekszik a parlament előtt és a tanács előtt is. Szeretnénk felgyorsítani ennek a javaslatnak az elfogadását, ugyanis az új rendelet még könnyebbé teszi majd a tagállamok számára, hogy elősegítsék az iskolában, iskolákban a teljes gyümölcsfogyasztást. Azután a legszegényebbek számára is rendelkezésre bocsájtunk élelmiszereket. A vidékfejlesztési rendszer keretében, amely tavaly került elfogadásra, szintén több intézkedést meghozhatnak a tagállamok. Az egyik, amit szeretnék megemlíteni itt is, ez a jövedelem stabilizációs eszköz. Ez egy opció lehet a tagállamok számára. A tagállamok dönthetik el, hogy akarják ezt használni vagy sem, ez nem a bizottság döntése lesz és hogyha megnézzük ezt, a, ezt az eszközt, tényleg ez, ez a nagyon is alkalmas az ilyen helyzetek, mint az orosz embargó kezelésére. Azokat a termelőket tudjuk segíteni, akiknek a jövedelmét nagyon nagy mértékben lehet csökkentette az embargó. De, mint mondtam, erről a tagállamok döntenek. És végül itt van még az állami támogatások területe. Itt a szabályok elég nagy rugalmasságot tesznek lehetővé a tagállamok számára, hogy segítséget nyújtsanak olyan ágazatoknak vagy termelőknek, akiket különösen érzékenyen érint az embargó az egész EU rendszerben nem akarjuk azt, hogy a tagállamok egymással elkezdjenek versenyezni, hogy ki a több állami támogatást, nyilván nem ez a cél, de a tájékoztató feljegyzésből is kiderül, hogy azért bizonyos alternatívák állnak a tagállamok rendelkezésre, és um, a tagállamokkal egyedi egyeztetéseket folytatunk ezekről. Köszönöm szépen, remélem, hogy hasznos lesz majd a vitánk számára, amit elmondtam. Még persze lehetne ezt folytatni. Az olasz elnökség egy, holnap egy rendkívüli miniszteri tanács ülést hívott össze, és ugyanazokkal a pontokkal fognak alapvetően foglalkozni, mint amelyeket én most ismertettem önökkel. Szeretnénk önökkel is tovább folytatni az eszmecseréket, és természetesen kérjük az önök támogatását. Látni fogják, hogy az Európai Tanács következtetései, amelyeket szombaton fogadtak el az állam és kormányfők, szintén tartalmaznak néhány mondatot erről az embargóról, és kérjük, hogy önök a parlament is támogassa a, támogassa a bizottságot nagyon bonyolult időkben és ahogyan már az elején is elmondtam, nagyon fontos, hogy nagyon nyitottan vitassuk meg ezeket a kérdéseket. Nem becsüljük alá a hatásokat, de azért biztosítani kell azt is, hogy ne legyen pánik, ne pánikoljunk, és olyan alapokról indulunk, ami, ami nagyon ami szilárd, a közös agrárpolitika tartalmaz néhány nagyon hasznos intézkedés, és habozás nélkül ezeket, ha szükséges, alkalmazni kell. Bardzo dziękuję. Na pewno macie Państwo nasze poparcie. Köszönöm szépen. Teljes mértékben támogatjuk Önt. Nagyon fontos ez a kérdés. És kivételesen Galezos úrnak adom meg a szót elsőként. És még annyit szeretnék elmondani, hogy 13-an szeretnének hozzászólni, tehát mindenki egy percben kérem, hogy fogalmazza meg, amit szeretne elmondani. Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη κατάσταση. Rendkívül drámai helyzet előtt vagyunk, és ezt objektíven kell kezelnünk. Előttem van a bizottság szövege, amely azzal indul, hogy Oroszország ezen szankciókat ránk kényszerítette, de nem beszél arról, hogy az Európai Unió és az Európai Atlanti Unió elsőként vezetett be szankciókat, és erre válaszlépés volt az orosz szankció. Tehát azt gondolom, hogy itt egyfajta kereskedelmi NATO volt az, amely döntött az első lépésekről, és ezért egyfajta kakasviadalnak vagyunk szemtanúi az Európai Atlanti Unió és Oroszország között. Ki a nyertes ennek a helyzetnek? Egyedül a fegyverkereskedők. És ez mindenképpen károsan érinti a lakosságot. Az a tény, hogy a katonai NATO-t aktiváljuk, Feltenném a kérdést, hogy ki az, aki ezen lépéseket hátulról manipulálja. Hiszen a helyszíni lakosság az, aki mindig ebből csak negatív következményeket élhet meg. És rendkívül negatív hatás az az, hogy a népek közötti gyűlölet megerősödik, és mi az Európai Unió vagyunk a felelősek, amikor ezt a politikát támogatjuk. Az Európai Unió, amelynek az alapvető célja, hogy a békét terjessze, fontos, hogy úttörő szerepet vállaljon. Az Európai Unió nem szabad, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a népek közötti gyűlölet elterjedhessen. Még egyszer szeretném elmondani, hogy Görögország számára különösen fontos elmondani, hogy milyen sok intézkedést vezettek be Görögországgal kapcsolatban, hiszen az EU azt szeretné, hogyha Görögország egy óriási szállodává válna, és nem fejlesztené a gazdaságát. Az eddig hozott összes intézkedés a mezőgazdaság fejlődésével ellentétes volt. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Elnök, köszönöm. Arra szeretnék e, kérni mindenkit, hogy a hozzászólási időt egy percben tartsák be. Melor képviselő. Köszönöm szépen. Az ismertetett e, adatok alapján arról hallhattunk, hogy hogyan érinti Európát ez az embargó, de valójában az egyes tagállamokat különböző mértékben érinti. Portugáliában a minisztérium becslései szerint 9 milliós vesztességet jelent ez alapvetően a sertés és a gyümölcságazatot érinti. A kérdésem arra a feljegyzése vonatkozik, amelyet megkaptunk. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány pontosítást kérni. Azt olvashatjuk benne, hogy vannak különböző közvetlen kárpótlási intézkedések, mind európai, mind nemzeti szinten a leginkább érintett területeken. Majd pedig azt olvashatjuk, hogy az intézkedések szintjének fényében lehetséges, hogy a közvetlen kifizetéseket csökkentenék, amelyet jelenleg a gazdáknak fizet az EU. Ezen csökkentést hogyan lehet majd meghatározni? Tehát hogyan fogják, mi alapján csökkenteni a közvetlen kifizetéseket? Van-e bármilyen a piacnyitásra vonatkozó támogató intézkedés tervbevéve, vagy csak az országokra akarják ezt bevezetni? és figyelembe veszik-e a kivételes helyzetet, hiszen azt olvashatjuk, hogy bizonyos intézkedéseket kivételességi alapon bevezethetnek. Én azt gondolom, hogy az embargó pontosan egy ilyen helyzetet tükröz. Elnök, köszönöm. Hajton képviselő. Um, zoals gezegd staan de melkprijzen in Europa. Hogyan hallottuk, nagy nyomás eh, alatt vannak a tejárak, és nagyon fontos volt az, hogy 400 millió eh, eurót eh, bocsátott a bizottság rendelkezésre. Ebben a négy évben is ez a 400 millió euró meg lesz, ez már összesen 800 millió euró. A tej kvótákat fel is lehet szabadítani, és ár korrekcióra is szükség lesz. Lehet, hogy a fogyasztók is fognak reagálni. Van egy piaci megfigyelési központ, és ők is intézkedéseket hozhatnak. Ez egy jó intézkedés, mert ez közvetlenül a termelőkhöz szól. A következő szeretném megkérdezni a bizottságtól, mikor kerül majd sor erre a korrekciós intézkedésre a kvótákkal kapcsolatban. Köszönöm. Balder képviselő. Graag Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék néhány kérdést feltenni a bizottság képviselőjének. 155 milliót ígért a bizottság a zöldséggyümölcs ágazat számára. Nyomatékkal arra kérem a bizottságot, hogy több pénzt adjanak a gyümölcsre, mert ez a 155 millió ez túl kevés, ezzel nem lehet a válság hatásait kivédeni. Ez a 155 millió a költségvetésből nem igazán sok, és ezért több pénzt kellene rendelkezésre bocsátani. Szeretnék még hivatkozni a 2011-es válságra, akkor több millióval többet szabadított fel a bizottság. Ez most jóval nagyobb válság, és miért ítéli meg a bizottság ezt kevésbé súlyosnak, mint a 2011-es helyzetben, amikor több pénzt és nagyobb mértékű intervenciós intézkedéseket hozott. A bizottság létrehozott egy task force a piaci fejlemények figyelésére. Melyek a prioritások, és rövid távon milyen lépéssel számolhatunk, tekintettel arra, hogy nagyon súlyos a helyzet, és ugye a bizottság azt mondta, hogy cselekedni akar. Köszönöm, pani, pani poseł Kányérte képviselő. Mr. President, Russia... Köszönöm, elnök úr. Oroszország fontos exportpiac a lett gazdák számára több mint 30%-át teszi ki a kereskedelmünknek. Több mint 30%-kal csökkentek az árak, a tejárak. Kevesebb, mint 90 centbe kerül egy liter, ez a termelői árnál alacsonyabb az eddigi bizottsági intézkedéseket üdvözöljük, de nézzük meg a tejkvótákat. A lett gazdák 99,1 százalékát érték el a kvótának. Ilyen válság láttán nem igazságos tovább büntetni a gazdákat, amennyiben túllépik a kvótákat. Úgy gondoljuk, hogy ami 2015 tavaszáig ezek életben vannak, a tanácsnak az ilyen bírságokat törölnie kellene, hiszen a kelet-közép-európai gazdákat ez hátrányosan érinti. Eddig az európai mezőgazdasági tanácsban bizonyos tagállamok ezt nem támogatják, de úgy gondoljuk, hogy ezen tagállamoknak rugalmasabbnak és szolidárisabbnak kellene lenniük, és jó kompromisszumot kellene keresniük a tejbírság, a tejtúrtelmelési bírság tekintetében. Ez nem csak technikai, hanem politikai döntés is. És még egy pillanatban annyit mondanék, hogy tudom, hogy az ne legyünk illuzórikusak, az orosz piac nem jut nem fog visszakerülni hozzánk, amíg Putyin politikája nem változik. Köszönöm. Szóval te. Elnök, Dantan képviselő. Köszönöm, elnök úr. Több mint egy évvel ezelőtt, amikor a KAP intézkedéseit határoztuk meg, voltak, akik a válságot akarták, hogy meghatározzuk. Hát azt gondolom, hogy kevesen tudták elképzelni, hogy milyen válságot fogunk ma megélni. Sajnálatos módon ez egy diplomáciai eredetű válság, Sajnálatos lenne, hogy egyedül a mezőgazdasági költségvetésnek kellene a bevezetett intézkedések hatásait elviselnie. Szeretném, hogy a bizottság emlékeztesse minket arra, hogy a válság ban használható intézkedések, első pilléres intézkedéseket ismertetné velünk a bizottság, hiszen ennek hatása lehet arra, hogy hektáronként milyen támogatást tud az Európai Unió nyújtani. Mindenképpen el kell gondolkozni azon, hogy hogyan lehetne növelni a kap költségvetését, figyelembe véve ezt a kivételes válságot, és figyelembe véve azt a tényt, hogy valójában ez egy konfliktus, és a konfliktusban a mezőgazdaság ez első károsultként jelenik meg. Elnök. Köszönöm. Może pan pośle? E, e, Szereó képviselő. Elnök úr, a bizottság képviselője, hölgyeim és uraim! A tejágazat intézkedései nem, meg, nem kielégítőek. Litvánia, Finnország, Dánia, ezen országokat nagyon keményen érinti az embargó, és Portugáliát és Európa másik további részeit is érinti. Nekünk el kell viselnünk ezen embargó következményeit. Az én térségemben a tejtermelés a az egész országos termelésnek a 30%-át adja ki. Az Európai Uniót olyan tejtermékek fogják elönteni, amit nem lehet felhasználni, és ennek közvetlen hatása lesz a termelők bevételeire egész Európában. Mégpedig a nem kielégítő intervenciós intézkedések miatt ezekről mindnyáján tudunk. Például a literenkénti 21 centimes ár a termelési költségeket sem fedi le. Portugália nem tud állami támogatásokat bevezetni, és éppen ezért európai szintű megoldásra van szükségünk, és gyorsan kell lépnünk. Biztos vagyok abban, hogy a rendkívüli miniszteri tanácson a portugál kormány is felveti ezt a kérdést. Mindig is fel kell tennünk a tanácsnál a szükséges kérdéseket, hogy tudjuk, hogy a tejtermelőket Európában hogyan érinti ez a helyzet, és a következményekkel kell foglalkoznunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Petét képviselő. német. A francia. Támogatjuk a bizottság intézkedéseit az Oresz embargóra hozott válaszintézkedéseit. Megismételném azt, amit két héttel ezelőtt írásba is adtam, mi szerint támogatnunk kell a tejtermelőket és a mandarin termelőket. Horvátországban az orosz embargónak 25 millió dolláros hatása lesz. Nálunk a tejágazat és a mandarin termelők szintjén nagyon nehéz lesz a termékeiket eladni. Horvátország EU tagállam nemrég lépett be az Európai Unióba. És különböző korlátok vonatkoznak rá, amelyet az Európai Bizottság vezetett be. Itt a szakbizottságban szeretnék erről beszélni, és azt kértem, hogy támogatásokat lehessen bevezetni, azért, hogy az iskolában teljes gyümölcsprogramot tudjunk bevezetni. Hogyha az Európai Bizottság nem lép, akkor ezen alapokat sem tudjuk felhasználni a mindenképpen, mindenképpen diszkriminatív Horvátországgal szemben. Szenra képviselő. Bueno, en primer lugar, eh, me gustaría... De... Köszönöm. Elsőként azt szeretném elmondani, hogy a gazdák egy mindenképpen felelőtlen politikai döntésnek az áldozatai, amit a kormányaink hoztak. Másodszorban a bizottság képviselőinek szeretném elmondani, hogy nagyon könnyű ambiciózusnak lenni, amikor a gazdák élete és méltányos élete a tét. Ami a bevételeiket illeti, ott már egészen más megfogalmazást alkalmazunk. Nos, ami a jelenlegi helyzetet illeti, ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a bizottság beszélt rövid távú intézkedésekről, nagyon is rövid távú intézkedésekről. Gondolom, hogy tudnak arról, hogy ami a tejtermékeket illeti, vagy a zöldség és gyümölcs termékeket a hónap végéig, vagy a tejtermékeket az év végéig. Ezzel kapcsolatban semmilyen megoldást nem fogunk találni. Éppen ezért mondják el nekünk, hogy mit terveznek. Másodszorban, ami a húságazatot illeti, eddig semmilyen intézkedést nem hoztak, annak ellenére, hogy jól tudják, hogy ezt az ágazatot is érinti a helyzet. Ami a tejágazatot illeti, rendkívül nehéz a helyzet a meghozott intézkedések miatt. A piac liberalizációja és a kvótarendszer következtében még nehezebb a helyzet. Ez azt jelenti, hogy nincsen kiigazítás a kereslet és a kínálat között. Ami az összes termék árát illeti, a zöldség és gyümölcs terméket, vagy a húságazatban a húsárak, hústermékek árait illeti, ezek nevetséges szinten vannak. Ami a zöldség és gyümölcsöt illeti, elfogadhatatlan az, hogy különbség legyen azok között, akik a termelői szervezetek tagjai, és azok között, akik nem tagjai ezen szervezeteknek. Azt gondolom, hogy mindenkinek szabadon kell döntenie arról, hogy ebbe belépe vagy sem, és a támogatásokat mindenkinek nyújtani kell. Végül pedig szeretném elmondani, hogy bizonyos termékeket, amelyeket érint a válság, nem vettek be a listára. Köszönöm. The uh, European farmers are first victims of uh, conflict between Russia and Europe.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 A termelők megérdemlik a szolidaritást, de azért differenciálnunk kell, hogy kiket érint, érint a válság a legsúlyosabban, ezek nyilván Finnország és a balti országok, Felvetődik egy alapvető kérdés is, a export növelése, vajon célra vezető-e a tejágazatban? És jogos ez a kérdés, hiszen a tejágazatban most már a kóta kérdése is mindig fokozza a feszültséget, tehát ezekről a kérdésekről el kell gondolkoznunk, hogy nincs-e szükség újabb piaci szabályozásra, és ahogyan a kolléganőm mondta, esetleg az, az export szubvenció újra bevezetése fatális hiba lenne. Felvetődik az a kérdés is, ugye Valencia tartományban nagyon sok a citrus, gyümölcs, gránátalma e, kap támogatást az Európai Uniótól, és elsősorban Oroszország az exportpiacunk. A kérdés az, hogy ez a 400 millió e, válság alapban elég pénze. Mi van akkor, hogyha e, többre lesz -e szükség, ez majd a közvetlen kifizetése, kifizetése után derül ki. És még egy dolog bosszant engem különösen, a kereskedelem a válság helyzetben is profitál. Németországban például a vaj ár 20%-kal csökkent, csökkentették a nagykereskedelmi láncok. Tárgyalnak a nagykereskedelmi láncokkal, hogy ők ne profitáljanak ebből a szükséghelyzetből. Köszönöm szépen, Nikolson úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Észak-Írországot Eh, képviselő kollégámmal eh, együtt, nekem is nagyon sok a eh, gondom. Egy nagyon hosszú folyamatnak, valószínűleg az elején vagyunk csak, még nagyon hosszú küzdelemre kell számítani. Az árak csökkentek, Nagyon fontos, hogy a piacon ne csökkenjenek tovább az árak, ezt a kommunikációnkkal is elő kell segíteni. És tudni kell, hogy márciusban ugye megszűnnek a kvóták, egyes tagállamok már is növelik a termelésüket. Három kérdésem van a bizottsághoz. Az intervenciós árak szintje pillanatnyilag teljesen irreális, és egyáltalán nem felel meg a piaci helyzetnek. A bizottság az intervenciós árat emelni fogja, ha szükséges. A második kérdésem a tavalyi tej csomaggal kapcsolatos, hogy megvan-e minden eszközük arra, hogy végigvigyék a folyamatot, a készletezés, raktározás nagyon jó, de hogyha a magánraktározás nem veszik igénybe, akkor márciusban újra a piacra kerülnek ezek az áruk. meg lehetne fontolni, hogy a magánraktárakba kerüljenek az áruk, és ne kerüljenek vissza a piacra. Köszönöm. Izotto kollega következik. Grazie. È già stato detto, l'embargo ha colpito in maniera diversa i vari stati. Már elhangzott, hogy az embargó a különböző országokat különböző módon sújtotta de bizonyos országokban egyes régiók is különösen megszenvedték azt. Venécia tartomány 100 millió eurót vesztett, és a bevezetett intézkedések nevetségesek ehhez képest. Kérem a kollégákat, hogy egyértelműen mondják meg a bizottságnak, hogy komoly pénzügyi segítségre van szükség, nem pedig ilyen apró pénzre. Fontos, hogy a szankciók felfüggesztését is követelje az Európai Unió. Hogyha így folytatódik, a válság egyre súlyosabbá válhat szankciókat nem szabad kiterjeszteni, az őrültség lenne a gazdák számára. Köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy ami a gyümölcs és zöldség termelők támogatását illeti, az egyéni gazdákhoz is el kell, hogy jusson ez a támogatás. karitatív szervezetekhez juttatják, illetve megsemmisítik a terményt. Nem, az árak csökkenése is súlyos hatással van az így megcímkézett pénzeket mindazokhoz el kellene juttatni a bizottságnak, akiknek kiesett a jövedelmének egy része. Ez a támogatás azonban csak szimbolikus tud lenni. A második eh, kérdés, ami felvetődik, eh, mindenképpen fel kell hagyni a kvóta túlépés esetére alkalmazott szankciókkal. Teljesen érthetetlen, hogy miért alkalmazzák ezeket. Desz úr. Köszönöm, elnök úr, és Korte úr, önnek is köszönöm, hogy eljött ide tájékoztatni a szakbizottságot. Kicsit azért csodálkoztam azon, hogy az ilyen fontos beszélgetésem ma nincs itt az agrár biztos. Lehet, hogy valamilyen más elfoglaltsága van, vagy már nem érdekli az, hogy velünk együtt működjön. Ezt szeretném megtudni. Ami az említett intézkedéseket illeti, ezek között vannak helyes intézkedések is, gyorsan kell cselekedni, különösen a romlandó eh, termények eh, esetében, viszont eh, tejet, saványtejport, amelyek tárolhatók, raktározhatók, ott gyors intervencióra van szükség, hogy tehermentesítsük a piacot. Emellett meg kell próbálni a romlandó termények esetében, amelyeknél az exportál betűs feliratokat alkalmaztak, az engedélyezni kell, hogy ezeket más országokba is el lehessen adni, és aztán az interneten a megfelelő nyelvű címkét vagy feliratozást meg lehet csinálni, és így is tehermentesítjük a piacot. Csamzapit. Csoszki kollega. Azt szeretném megkérdezni, hogy eh, az Európai Bizottság a válság alap pénzeit miért nem eh, használja fel. 400 millió euróról van szó, amit eh, eddig a közös piaci rendelet arra irányzott elő, hogy a piaci működési zavarok esetén alkalmazzák. Nagyon súlyos válság alakult ki Lengyelországban, Észtországban, Lettországban, Finnországban, bizonyos mértékig Németországban. Ezeket az országokat nagyon sújtja az embargó. Súlyos válság esetében a válság tartalékot fel kell szabadítani és ki kell osztani nem értjük, hogy miért nem alkalmazzák ezt, ahogy mondjuk a baktériumok esetében mm, nem régiben válság alakult ki, mm, az alapot mégsem használják. Heranz Garcia asszony következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak is az ismertetésért. Úgy gondolom, hogy a kólibaktériumhoz képest most rugalmasabb választ adtunk. Megfelelő volt a pénzek felhasználása, de a jövőre is gondolni kell, arra, hogy milyen kampányt kell folytatni a gyümölcs esetében például a dominó effektusra is gondolni kell. mi lesz a gombával például, ami nem adható el Oroszországban, és a piacra zúdul. Aztán növényegészségügyi korlátozások érvényesek az USA-ban, oda nem lehet eladni az Európai Bizottságnak szándéka-e, hogy a VTO-n belül is fellépjen? Köszönöm. Köszönöm szépen. Algélera asszony következik. Hölgyeim és Uraim, az import tilalmak EU-ra eh, e gyakorolt hatásairól beszélünk. Először az EU, aztán Oroszország eh, vezetett be tilalmat. Ez egy politikai konfliktus, bízunk benne, hogy hamar lezárul. Eh, a perspektívek nem egészen ezt mutatják. Támogatjuk a bizottság intézkedéseit, de hatékonynak és hasznosnak kell lenniük az egész szektor problémáira tekintettel kell lenni az egész Európai Unióban. Az egész piacra ki kell terjedni ezeknek az intézkedéseknek, és mihelyt az orosz embargót feloldják, véget kell vetni az intézkedéseknek, méltányosnak is kell lennie az intézkedéseknek. Andalúzia, Aragónia, Kastília, Leon és más tartományokban azt tapasztaljuk, hogy súlyosbodik a helyzet. Azt tapasztaljuk, hogy a kontinentális kultúrák népszerűbbé váltak, ennek örülök, ugyanakkor a mediterrán kultúrák érzékenyebbek nem szabad a trópusi gyümölcsökről, a citrusfélékről, a dinnyéről lemondani. Elnök úr, még azt hadd mondjam el, vagy hadd kérdezzem meg, hogy milyen kritériumok vesznek figyelembe. Ugye egyik gyümölcs esetében az egyik a kedvezőbb, a másik esetében a másik különböző mellékhatásai is vannak az ilyen intézkedéseknek. Fontos, hogy közösségi preferencia érvényesüljön. Fontos, hogy a bizottság segítsen a terménynek a belső piacon való értékesítésében, illetve a nagy kereskedelmi hálózatokra is gondolni kell. Mi a helyzet velük? Tarabella úr. Elnök úr, időnként promóciót végeztem, és almát, körtét árultam a piacokon, és láthattam, hogy mennyire kedvező fogadtatást kapott a helyi értékesítés. Úgy gondolom, hogy a szélsőséges helyzeteket mindenképpen el kell kerülnünk. Én arra gondolok, hogy az orosz válság, az embargó nem alkalom-e arra, hogy újra hangsúlyozzuk a zöldség és gyümölcs szektorban, esetleg a tej szektorban és meg más szektorokban, hangsúlyozzuk, hogy többet kellene belőlük fogyasztani, illetve növelni kellene a belső keresletet, a az egészségügyi világszervezet 400 g gyümölcs fogyasztást javasol naponta, és csak néhány ország éri el ezt a világon. Tehát jó lenne, hogyha kampányt folytatna a bizottság, promócióban részesíteni a gyümölcs, zöldség és tej fogyasztást. Hilovszki kollega. Elnök úr, főigazgató úr, Önök tapasztalták, hogy nagyon súlyos a hatása az embargónak. De hogyha megnézzük, hogy mekkora összegeket szánnak az intervencióra, és hogyha összevetjük ezt a kólibaktérium válsággal, akkor azt tapasztaljuk, hogy a bizottság nem veszi komolyan ezt a helyzetet, pedig nagyon súlyos a helyzet. Legalább tízezer gazda nagyon súlyos helyzetbe került. A kóta túllépés esetében szankcionálnak, és diszkriminációt sem szabadna alkalmazni a szervezetbe tömörült és nem tömörült gazdák között. Nem szabad penalizálni azokat, akik nem tömörültek szervezetbe. a fehér káposzta, vörös káposzta esetében más a helyzet. Nagyon sok termék szerepel a kompenzálandók listáján. Döla képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőként és gazdaként is, mert zöldséget termelek. Pontosan ismerem a problémát. Úgy gondolom, hogy nem szabad kétségbe esni, de annak alapján, amit a bizottság elmagyarázott, néhány kérdésem lenne. Csak üdvözölni tudom, hogy Csolós biztos gyorsan reagált, még akkor is, hogyha az intervenció nyilvánvalóan elégtelen, vagy nem elégséges, és ki kell majd egészíteni. Úgy gondolom, hogy fel kell függeszteni bizonyos blokkoló tényezőket, a kóli válság esetében is tapasztaltuk, hogy bizonyos országok nem vontak vissza a piacról termékeket, mert nagyon alacsony volt ennek a díjazása. Egy másik téma is felvetődik, a de minimis témája, vagyis, hogy milyen derogációkat engedélyeznek az egyes tagállamoknak. Aztán mindenki egyetért, hogy több gyümölcsöt és zöldséget kellene fogyasztani. Én aztán egyetértek ebben. De esetleg költségvetési szabályokkal is lehetne ezt segíteni, az teljesen elfogadhatatlan, hogy a gazdák kofinanszírozzák ezt. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sajnálatos, hogy finnül nem lehet felszólalni egy ilyen helyzetben, amikor a finn gazdák ilyen súlyos versekhelyzetbe kerültek. Minden esetre a ö, szankció súlyosbítása elkerülhetetlen, hiszen Oroszország Ukrajnában súlyosbította a válságot. Viszont az import tilalom különböző hatással van a különböző EU tagállamokra, egyesek jobban megszenvedik azt, mint mások. A balti államok, Lengyelország és Finnország esetében elég jelentős a veszteség. Kérem, hogy a bizottság a teljes tejtermék előállítókra külön figyeljen oda, és gyors, teljes eszköztárat a kapból felvonultató intézkedéseket alkalmazzon, ahogy mások is hangsúlyozták ennek a fontosságát. A gazdák nehézségeit fel kell, hogy számolja az EU. Az uniónak segítenie kell azoknak, akik a legsúlyosabb károkat szenvedték az import tilalom miatt. Érdemi, széleskörű intézkedésekre van szükség. A szolidaritás nagyon fontos annak érdekében, hogy a társadalom is továbbra is támogassa az intézkedéseket. Jár úr. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én is azzal kezdeném, hogy szerettem volna én is, ha eljött volna a biztos úr is. Nyilván nehéz a, most a helyzet, de fontos lenne, hogy kapcsolatot tartson velünk képviselőkkel a biztos. Ott ugye van a belső piac működésével kapcsolatban, és sok mindent elmondtunk már, az én régiómban is vannak olyan területek, akiket nem érint egyáltalán a probléma, mert nem exportálnak semmit Oroszországban. Egyetértek a kollégákkal, akik azt mondták, hogy nem lesz elég ez a pénz, amiről eddig szó volt, és az elnökhöz is fordulnék egy kívánsággal. Kellene írnunk egy levelet a Költségvetési Bizottságnak, a kollégák, akik a költségvetéssel kapcsolatos döntéseket meghozzák, ők emeljék az ilyen célra a válságkezelésre fordítható forrásokat. Elhangzott a iskola, te iskola gyümölcs program, tegnap is elmondtam, ezeket a programokat felhasználó barátabbá kell tenni és végül nagyon helyesen elmondta, hogy milyen intézkedéseket lehet meghozni, ide tartozik a jövedelem stabilizáló intézkedések sora, és mindenképpen fontos, hogy segítsük a nehéz helyzetbe jutott termelőket. De Castro úr. Köszönöm, elnök úr. mindenek előtt emlékezzünk el a múlt hibáira, amiket akkor követtünk el, amikor bevezettük a kapot. Akkor is meg akartuk szüntetni a piaci intervenciót. Most pedig új intervencióra beavatkozásra kérjük az Európai Uniót és a bizottságot. A válság ellenes csomag, amit az Európai Parlament kért, és Michel Dante más intézkedésekre is emlékeztetett minket. Nos, ezeket források nélkül építettük ki, és most a termelők érzik ennek a következményét. Most nincs elég forrás. A fiskális fegyelem ez az, amire szükségünk van az orosz embargó kapcsán, és egy kérdést szeretik feltenni a bizottságnak a sajt magán tárolása. Nos, ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy az orosz piac az európai export 34%-át teszi ki, tehát ez egy hatalmas piac. Ezzel az intervencióval, a magántárolással azt kockáztatjuk, hogy nem lesz elég eh, tá, összeg, eh, nem lesz elég pénz a támogatásra, a különösen eh, hosszasan érlelt sajtok vonatkozásában, és ez, ennek piac szorzító hatása lesz. Kérem a bizottságot, hogy vizsgálják meg, hogy ebből milyen más problémák keletkeznek, ugyanis a, a támogatási rendszerekben nem szerepelnek ezek a hosszan élet sajtok. Egnyúr. úr! A bizottság képviselő rávitat, rávilágított arra, hogy az élelmiszer, ami eddig Oroszországba exportáltuk, ezeket valahol máshol kell eladni. De az orosz embereknek is valahol naponta be kell szerezniük ezeket a hiányzó élelmiszereket, tehát itt harmadosan kialakul ez a karuszel kereskedelem, közvetítők, és az bizottság ne korlátozza ezt a majd kialakuló ilyen közelítő kereskedelmet a kis bürokráciával. Köszönöm, elnök úr, Buda úr beszél. Az orosz embargónak eh, az Európai Uniós élelmiszer gazdaságra gyakorolt hatását megvitatva gondolnunk kell arra is, hogy milyen kompenzációt eh, akarunk fizetni a termelőknek, ezeket hogyan kell számítjuk ki, és eh, kik kapják ezt, ezt, ezeket a kártalanításokat, vagy kompenzációs kifizetéseket Látnunk kell azt is, hogy veszteni lehet akkor is, hogyha megrendeléseket törölnek a közösség piacán ugyanis az a, az a termék mennyiség, ami a belső piacon marad, majd torzítja a belső piacot. Román termelők például, akik korábban a német piacon értékesítették a termékeiket, most azt fogják tapasztalni, hogy a német piac telített, és ennek következtében nagyon nagy készletek fognak felhalmozódni. Romániában a betakarítás fele elveszett. Hogyha más, más országok az orosz piacot veszítették el, mi viszont az európai piacainkat, a szokásos európai piacainkat vesztettük el az embargó miatt. Tehát ezeket és és a közvetett ha, módon sújtott országok helyzetét is figyelembe kell vennünk. Tenonó úr. Köszönöm, elnök úr. Én saját tapasztalataimról ö, számolnék be. Egy francia régió ö, limuzin elnöke voltam, tejtermelő régióról van szó, és szoros kapcsolatai vannak Oroszországgal. Többször jártam Oroszországban, és tapasztaltam, hogy az oroszok részéről nagyon komoly az igény a francia, illetve EU-s mezőgazdasági termények iránt. El kell, hogy mondjam, ez az embargó nem maradhat fenn sokáig, mert ki fogja éheztetni az orosz népet, a lehető leggyorsabban fel fogják számolni. Az ezer exportra menő tehén de ezer, ezer szarvasmarát nem tudtunk értékesíteni Oroszországba, aztán burgonya, csírát sem tudtunk értékesíteni. Nagy szüksége lenne rá Oroszországnak. A, a kvóta viszont egyáltalán nem segít a helyzet megoldásában. Hazakam kola. Ja, dank u wel, voorzitter. Köszönöm, elnök úr. Jelenleg arról beszélünk, hogy nagy válság van a világban, éghajlatválság, biodiverzitással kapcsolatos válság, a vízzel kapcsolatos válság, hogy csak néhányat eh, említsek meg. Az európai mezőgazdaságban eh, ezért arra is gondolni kell, hogy a termelést akarjuk növelni, mit visel el még a föld és mindig nagyon okos döntéseket kell hozni, amikor választanunk kell, és tanulnunk kell a múltban elkövetett hibákból. Ami azt illeti, hát Tarabella úr is említette azt, hogy több zöldséget, gyümölcset kellene fogyasztani, ezt kellene serkenteni, tehát meg kell fontolnunk, hogy milyen úton induljunk el. A bizottság úrtól a következőt kérdezném. A termelés növelése nehéz időkben, amikor már a föld teherviselő képességének a határait feszegetjük, ezt nem lehetne átalakítani kisebb léptékű fenntartható termelésbe a termelőknek a, most segíteni kell a gazdák, segítséget kell, hogy kapjanak, hogy átállhassanak fenntartható biogazdálkodásra. Egyetérte a bizottság azzal, hogy a biotermékeket Európán kívüli piacokra történő dömpingszerű eladása, ez nem igazán, nincs igazán összhangban a szükséges szolidaritással. Szociál képviselő. Köszönöm, elnök úr. Azt kell, hogy mondjam, mindenek előtt csodálkozom azon, hogy nincs itt velünk ma a biztos. Ez egy politikai szankció, és mindenképpen számítottam arra, hogy ma itt eh, van velünk a biztos úr, a Kopán is jelen volt, és tegnap és a bizottság ülésén jelen volt. Hollandiát különösen sújtja a tej, a szarvasmarha az a kertészet és más szektorokat is. Látjuk majd a, a nyári szünet után, és holnap már mindenképpen egy jelzést kell megfogalmazni, hogy minden ágazat számára meg lesz a szükséges pénz. A sertés ágazat számára és Hollandia és Európa minden országa er, erre igényt tart, és ahogy Albert kollégám is ezt kifejtette. Támogatom a korrekció ügyét, és az iskola tejprogram is nagyon fontos. Tehát ez egy szankció, de reméljük, hogy ez gyorsan véget ér, és gyorsan meg tudunk egyezni majd Oroszországgal. Köszönöm szépen. Füle úr. Köszönöm, elnök úr. Két megjegyzésem lenne formai és tartalmi. Ez a legkomolyabb politikai válság a hidegháború vége óta. Az Európai Unió és az Egyesült Államok úgy döntöttek, hogy új intézkedéscsomagot fognak hozni Oroszország ellen augusztus 1 és ezt még tovább fogják erősíteni. Azt hiszem, hogy Oroszország nem kockázatos ország, és Európa fejlődése Oroszországgal erős gazdasági, politikai, stratégiai partnerségen keresztül képzelhető el. A mostani intézkedések sokba fognak kerülni Európának, és kicsit piromán tűzoltó szerepét játszuk. Franciaországban körülbelül 1 milliárd eurós évenkénti kárral számolnak. A biztos úr azt mondta, hogy sajnos ezt nem tudják majd lefedni. Nos, ami a francia és európai gazdákat illeti, azt gondolom, hogy ma az Európai Unió felelőtlenül járt el, és nem képes felvállalni azt, hogy hogyan lehet egy pár hónappal ezelőtt kezdett politikai útból kiutat találni. Megint ez asszony. azokkal értek egyet, akik rávilágítottak arra, hogy nem szabad az, hogy büntessük a gazdákat a kóta lépés miatt. Meg kell vizsgálni ismét a helyzetet a tejtermelő gazdák esetében. Michel Dantannal, Paolo de Castroval értek egyet. Rendkívül fontos ez a ma délelőtti vita többet akarunk, nem csak az, az hogy legyen szolidaritás az EU-s gazdások között, mi azt akarjuk, hogy ebben a válságban minden európai polgár mutasson szolidaritást a gazdákkal, mert ez nem agrárválság, ez egy politikai probléma, és éppen ezért ebben a szakbizottságban is azt kell követelnünk, hogy elég forrást eh, szabadítsanak fel. Eh, jelenleg az agrárköltség vetésben van elég pénz arra, hogy eh, stabilizálni lehessen ebből a piacot, és lehessen támogatásokat fizetni. Mele úr és kollégám is beszélt arról, hogy az farmereknek, a gazdáknak történő kifizetéseket mindenképp mindenképpen biztosítani kell, de nem szabad, hogy ez már a közvetlen kifizetések költségvetéséből történjen. Ez elfogadhatatlan. Plusz forrásokra van szükség ennek a problémának a kezelésére, és kérem a bizottságot, hogy ehhez fűzön véleményt. Köszönöm, Dorfman úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek, mert tulajdonképpen ugyanazt akartam mondani, amit meg Guinness asszony az előbb elmondott. Ez a válság nem a mezőgazdaságot érintő válság csak, ez egy nagy nemzetközi válság. A következményeit ennek most az európai gazdák fizetik meg. Jó, hát ezt nem mi kerestük így magunknak, Oroszország hozta meg ezt a döntést. De kicsit abszurdnak tartom azt, hogy az agrárköltségvetésen belül kell forrásokat keresnünk, ez egyébként se lenne elég, és nevetségesek a jelenlegi információs árak olyan régióban lövök, ahol az európai alma termelés 10%-át termesztik, és tényleg nagyon-nagyon nehéz a helyzet az intervenciós intézkedések nem kielégítőek. Tehát azt kell követelnünk, hogy mindenki legyen szolidáris, és a biztos, a bizottság gondolkozzanak el azon, hogy az európai költségvetésben keresenek forrás, ne csak az agrárbüdzsében. Erre kell törekednünk. Köszönöm szépen. Moly asszony. Szeretném elmondani, illetve inkább kérdezni a bizottságtól, hogy vajon tisztában vannak-e e, azzal a helyzettel, ami Európa déli részén alakult ki az embargó következtében. Nagyon gonosz döntés volt az, hogy marokkói importot megengedték. Ezt egyáltalán nem lehet kontrollálni, és a déleurópai eh, gazdák eh, eh, egyszerűen nem tudják, nem is szedik le a gyümölcsöt a fákról, mert nem kapnak annyi pénzt sem, amiből a, amiből a költségeiket tudnák fedezni. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e valamilyen terve arra, hogy hogyan lehetne ezeknek a termelőknek segíteni. Andrew úr. Köszönöm, elnök úr. Természetesen egyetértek azzal, ami elhangzott, ez egy alapvetően politikai válság. És ezzel kapcsolatban a bizottságnak köszönetet szeretnék mondani azért, hogy sikerült gyorsan lépnie augusztusban a válság idején. Ez egy politikai válság, de ahogy elhangzott, a mezőgazdaság és a gazdák ennek a legfőbb károsultjai. A felmerült kérdés természetesen egyrészt a rövidtávú lépésekre vonatkozik, és a hosszú távú kezelésre is, hiszen azt remélni mindenki természetesen, hogy a lehető leghamarabb megoldódik ez a válság. Az alapvető probléma már elhangzott, de erre emlékeztetnünk kell. A pénzügyi eszközök kérdése, aztán a modalitásról később kell beszélni. Tehát kötelező feltennünk a kérdést, hogy milyen specifikus költségvetést lehetne létrehozni ilyen jellegű helyzetekre. És azt gondolom, hogy ezen vitában a lehető leggyorsabban kell a bizottsággal, a tanácsal és a parlamenttel ezt a vitát megindítani, és szeretném tudni, hogy milyen ütemtervet lehetne a bizottsággal tervezni azért, hogy sürgősen lehessen intézkedéseket bevezetni. Különben veszélybe kerül a kap, hiszen rendkívül korlátozottak a pénzügyi eszközök. Erikson úr. Köszönöm. Annyit szeretnék csak mondani, hogy a bizottság nagyon gyorsan reagált, és helyesen, releváns módon. Több régió számára jelent ez az embargó súlyos problémát, és sok a gazda számára itt Európában de azért eltúloznánk, ha azt mondanánk, hogy az egész európai mezőgazdaság válságban van. Itt több kollega túl sokat emlegette a válságot, a válság szót. Szerintem itt nem beszélhetünk erről de természetesen szolidaritásra szükség van a termelőkkel kapcsolatban, akiket érint ez a helyzet, a világpiacon szerintem ez nem fogja az árak csökkenését eredményezni, a termékek többségét el lehet majd adni más piacokon. Ribeiro asszony. Köszönöm, elnök úr nagyon nyugtalanít eh, engem ez az importtilalom, nem csak a közvetlen, hanem a közvetett eh, hatásai is, mert egy lavina hatás is elindulhat. Eh, nem csak az orosz exportban leginkább érintett országokban, hanem gondolnunk kell azokra az országokra is, akik nem tudnak exportálni ezekbe az, ex, az által sújtott országokba. Tehát közvetlenül kell az EU-nak reagálnia az orosz importtilalomra, de eh, nem szabad eh, vagy illetve látnunk kell a belső problémákat is, például a tejágazatban. Ezt szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság milyen intézkedéseket kíván hozni annak érdekében, hogy a, eh, hely, az embargó által közvetetten sújtott országok, mint amilyen Portugália is, tudjanak megfelelően reagálni, akár állami támogatások formájában. Köszönöm, mondja az elnök. Több mint 30 képviselő jelezte, hogy szólni kíván, és ezt meg is tették. Korte úr, most önt kérem arra, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre, felvetésekre. Azt hiszem, azzal a beismeréssel kell kezdenem, hogy valószínűleg nem leszek képes arra, hogy minden hozzászólásra válaszoljak, de kollégáim segítségével megpróbáltuk csoportosítani öt pont köré a kérdéseket, és hogyha megengedi, akkor ilyen csoportosan, blokkokban fogok válaszolni a kérdésekre. Az első jelzés, amit nagyon-nagyon sokan, eh, sok tisztelt parlamenti képviselő felemlegetett, az az volt, hogy nem tettünk eleget, eh, vagy nem egyértelműen. Hát mit is mondhatok erre? Először is igaz az, eh, hogy a válsággal kapcsolatos fegyvert árunk, hogy megreformáljuk a közös piaci szervezést, a biztonsági háló, mindezt most le kell tesztelnünk, hogy tényleg működik-e először, mióta ezek léteznek. Egy soros biztos szerint is szükség van erre a tesztre, és hogyha kiderül, hogy nem elég jól működnek, akkor többet fogunk tenni. Tehát egyrészt a létező instrumentumokat használjuk, és hogyha ez nem működik, vagy nem elég, akkor kell többet tennünk figyeljük nagyon a piacot, és amikor eljött az ideje a reagálásnak, akkor reagálunk. Rátérnék most például a zöldség-gyümölcs kérdésére, a listára, ami többek szerint nem elég kiegyensúlyozott. A citrusfélék, vagy más Dél-Európában termelt gyümölcsök azért nem kerültek rá a listára, mert a betakarítás még az év során később következik majd be, de nem szálltuk ki, hogy nem fogunk tenni majd valamit ezen gyümölcsök kapcsán is. Itt most november végén végéig tartanak ezek az intézkedések, és a 155 e, millió eurót erre az időszakra terveztük, majd megnézzük, hogy közben mi történik, és hogyha a citrusfélékkel, vagy e, káposztával, vagy néhány más által felemlegetett termékek kapcsolatban is szükség lesz intézkedésekre, akkor ezt meg fogjuk tenni. Ugyanezt tudnám elmondani Nicholson úr és más a kérdésére is, ami a magán raktározásra vonatkozott, hogy itt milyen eh, szintű és milyen időtartam lehet a támogatás. Most a magántárolás támogatása a sajt eh, illetve a, a vaj és eh, a sovány tejpor esetében az, ez mindig a szokásos lesz, tehát ugyanaz az összeg, mint eddig és ennek alapja, ennek a támogatásnak az alapja a tagállamok által a raktározási költségekre vonatkozó és megadott adatok. Hát meg fogjuk tenni a szükséges intézkedéseket, hogyha ez nem működik, de először teszteljük le, hogy ez működik-e. Ugye ezt a hét hónapos időszakot meg lehet hosszabbítani, de hadd mondjam azt, hogy a sajt a márciusban betárolt sajt, amelyeket jövő márciusban kerülnek a tárolásra, azok még profitálnak a támogatásból, tehát nem csak a most raktározásra kerülő sajtok, hanem a hét hónap lehetővé teszi azt, hogy ez, ez a rendszer tulajdonképpen sokkal hosszabb, mint amit maga a szabályozás lehetővé tenne. A költségvetés kérdés. Ki fogja ezeket a támogatásokat megfizetni? Nem lenne szükség több pénzre, és szükség van egy válságtartalékra. Ez, ezek nagyon nehéz kérdések, és nem is érzem nagyon jól magam, mert egyrészt nem egy, egyértelmű a helyzet. A jelenlegi kötelezettségvállalások a listán, ezeknek a finanszírozása a létező költségvetésből történik. Nem döntöttünk arról, hogy a válság tartalékot hozzunk létre, de azért ez bekövetkezhet. Nem a 2014-es költségvetésen belül, hiszen ahogyan tudják, ez október 16-án ér véget ez az év az agrárterületen, a közös agrárpolitikában, és ezek a kiadások, amelyek felmerülnek, ezeket még október 16 előtt deklarálni kell, és ugye a tagállamokból október 16 után érkeznek be az első számlák, ami azt jelenti, hogy ez már a 2015-ös költségvetési költségvetéshez tartozik, de még nincs 2015-ös költségvetés. A bizottság 58 milliárdot javasol 58 milliárdot javasol 2015-re, ez a mi javaslatunk, de hát önök és a tanács, a két költségvetési hatóság döntés hozó, tehát a döntés az önök kezében van. Amíg nem tudjuk, hogy mennyi pénz áll majd rendelkezésre a 2015-ös költségvetésben, azt hiszem nem lenne bölcs dolog már most beszélni egy válságtartalék alapról. Sokkal jobb, és talán politikailag is meggyőzőbb, hogyha eh, amikor meg lesz, a ké, hogy mennyi pénz lesz 2015-re, persze nem tudjuk, hogy mi fog történni a szankciókkal, de hát majd akkor azért több, eh, vagy akkor tudjuk az igazi döntéseket meghozni. És még egy dolog. Több tisztelt képviselő azt mondta, hogy nem csak a gazdákat sújtja az embargó. Ez, ez igaz a igaz, a más ágazatokat is sújtnak az embargó következményei, és hogyha olvassuk az újságokat, akkor látjuk, hogy itt nem csak a gazdákról van szó. Sok felvetés volt a tejágazata kapcsolatban, hogy maradjon meg a kvóta, hogy túl alacsony az intervenciós ár. Itt megint csak ugyanazt a megközelítést alkalmaznám, azaz először le kell tesztelnünk a most működő rendszert, az intervenciós árat a jogalkotók határozzák eh, meg. Most ez ilyen alacsony szinten történt, de hát ez eh, évek óta magasak az árak. A tejágazat eh, prosperált az elmúlt években. Ezt is tehát egy kicsit így perspektívába kell helyeznünk. És nem zárunk ki semmit, semmilyen lehetőséget, de jövő márciusban megszűnnek a kvóták, ezt megint csak a döntéshozók így eldöntötték. Azután a zsírkorrekció tejnél. Itt három-négy nagyon nehéz forduló volt a tanácsban, és ennek az eredményeként nem kapott a zsírkorrekció, nem kapta meg a szükséges támogatást. A te esetében is volt változás, tehát valamit eh, tenni kell, ha valamit teszünk a zsírkorrekció eh, kapcsán, akkor ez azt jelenti, hogy nő, növelni kellene a kvótát, ennek az eredménye túl kínálat lenne. Tehát a kérdés azt tenném fel önöknek, hogy ez a jó válasz. Most, amikor látjuk, hogy eh, csökken a tejfogyasztás és csökken az export, akkor az lesz, lenne a helyes válasz, hogy rugalmasabbá tesszük a e, kvóta, e, kvótákkal kapcsolatos szabályozást. Az utolsó kérdés a termelő ebben tömörültek, illetve az azon kívüli gazdák e, helyzete. Az uniónak standard politikája, és azt hiszem ezt a parlament is támogatta, hogy erősítsük eh, az egy, egy, egyéni gazdák helyzetét ebben az, ezekben az ágazatokban, különösen azokét, akik eh, nagy nyomás alatt dolgoznak, és nagyon kockázatos, hiszen jön a betakarítás, és akkor rögtön el kell adni a terményeiket. A legjobb eh, persze, hogyha megszerveződnek, a tömörülnek, erre mondok egy példát. Ha valaki egyéni gazda, zöldséggyümölcs termelő, akkor választhatok, hogy leszedem-e a termést, és hogyha, mikor nem tudom hova eladni, vagy pedig nem takarítom be, és ilyenkor általában megnézzük, hogy a barátunk, a szomszédunk, a versenytársunk mit csinál, mert nem akarunk egyedül úgy dönteni, hogy mi nem takarítjuk be a termést, aztán látjuk, hogy valaki meg a saját körtéjét meg eladja a szupermarketben. Ezért olyannyira fontosak a termelői szervezetek, és azok az országok, ahol ezek jól vannak megszervezve, úgy tűnik, hogy ők sokkal jobban állják ezt a nyomást. Tehát mi ezért, azért, hogy nem teszünk semmit az egyéni gazdákkal. Hát láttuk a körtem és más a 13 kategória esetében is a zöldségi ágazatban, hogy sok támogatást adunk azoknak is, akik nem tagjai az ilyen szer, termelői szervezeteknek, de azért szeretnénk ösztönözni azt, hogy ilyenekbe tömörüljenek, mert ez válság esetén sokat segít. Végül, és itt kollégám kontrollja alatt mondom, amit mondok, ami a külső részt illeti. Tehát a promóciót sokan említették, 30 millió eurót állítottunk egyből rendelkezésre, azon túlmenően, ami már eddig is megvan. És a tagállamokkal beszéltük ezt meg, hiszen a tagállamokat be kell vonni ebbe az eljárásba, nem saját magunk teszünk így. Egyértelmű, és most példát szeretnék felhozni, nagyon sok oroszországi export promóciós eszközünk van, tehát a tagállamoktól azt akarjuk megkérdezni, hogy fenn akarják-e ezen programokat tartani, vagy esetleg máshol felhasználni, más országok felé ezen összegeket, például Ázsiában a feltörekvő piacok és máshol is. Ami az SPS korlátokat illeti és a kereskedelmi tárgyalásokat, nem akarok erről túl sokat beszélni, de egyértelmű, hogy az Egyesült Államokkal, Törökországgal és más országokkal megerősítjük a tárgyalásokat, hogy valamit tegyünk, és szolidaritás van az embargó által érintett országok között nem tetszik nekünk az olyan tagjelölt államok és más latin-amerikai országok kijelentései, akik azt mondják, hogy ők örülnek annak, hogy Európa már nincsen az orosz piacon, és figyelünk azon agályokra is, és a külügyminiszterek következtetésében is ezt elolvashatják, hogy itt milyen lépések történtek. Ami a vto t illeti, mi a Digitrade-ben és Degoch biztos úr felméri annak a lehetőséget, hogy hogyan lehetne valamilyen eljárást indítani ezen intézkedések ellen, de egyelőre még semmilyen lépést nem tettünk. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, főigazgató helyettes úr. Egy kollégánk benyújtott egy tervezetet, egy levéltervezetet a szóbeli kérdésről, amelyet a bizottságnak szeretnénk feltenni. Wojciechowski úr. A vitánk azt mutatja, hogy egyetértünk abban, hogy rendkívül nehéz a helyzet. Nagyon sok mezőgazdasági szektorban Európában. Bizonyos országokban igen komoly helyzet, komoly válság alakult ki. Az elnök urat és a kollégákat szeretném megkérni, hogy a következő parlamenti plenárison nyújtsunk be egy szóbeli kérdést, megvitatásra váló szóbeli kérdést. Persze a plenáris vita fényében, arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket hoztak és hoz a bizottság a jelenlegi válsághelyzetben az európai piacokon, amelyek az, Euró- az orosz embargó következményei. Második kérdés, az Európai Bizottság szándékozza -e bővíteni ezen intézkedések keretét más érintett ágazatokra vonatkozóan. Ezen kérdéseket javasolnám, hogy vegyük fel a plenáris napirendjére a mi szakbizottságunk nevében. Tehát szóbeli kérdés lenne a plenárison. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen Úgy látom, hogy a szakbizottság elfogadta ezt a kérést, és ezt a szóbeli kérdést írásban fogjuk megfogalmazni, és a következő plenárison fogunk ezen szóbeli kérdéssel foglalkozni, úgy látom, hogy nincsen ellenvetés. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani a részvételért a vitában, és köszönetet mondanék az Agri főigazgatóság képviselőinek is. Most pedig javaslom, hogy térjünk át a következő napi rendi pontra, a 19-es napi rendi pontnál járunk, az ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézésével kapcsolatos rendeletről van szó. Ez egy rendkívül fontos kérdés. Ez az egyik legfontosabb témája a szakbizottságunknak idén ősszel. A cél az, hogy átdolgozzuk a jelenlegi rendeletet és keretrendszert, amely a 834 per 2007-es tanácsi rendeletet helyezni hatályon kívül. A fenntartható ökológiai termelés a cél, ahol tisztességes versenyfeltételeket akarunk a gazdák számára kialakítani, amely lehetővé tenni a belső piac számára, hogy hatékonyabban működjön. Ezen kívül szeretnénk fenntartani a fogyasztók bizalmát is. Tájékoztattak arról, hogy két kezdeményezést indított útjára a bizottság ezen eljárással kapcsolatban. Elsőként a bizottság egy akciótervet fogadott el az ökológiai gazdálkodás jövőjére vonatkozóan az EU-ban. Másodszorban a bizottság mandátumot kapott a tanácstól arra, hogy nemzetközi megállapodásokról tárgyaljon, amelyek megfelelnek a kereskedelmi rendszer reformjának. Üdvözölni szeretném Manik Páriát, aki a bizottság részéről fogja ezt a javaslatot bemutatni nekünk. Szeretném, hogy tájékoztasson minket arról, hogy milyen mandátumot kaptak a kereskedelmi tárgyalásokra, amelyet, amelyről a tanács júniusban döntött. Pári asszonynak megadom a szót. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. Szeretnék élni az alkalommal, és gratulálni az előadónak, hogyha jól tudom, akkor most nevezték ki az ezen szöveggel kapcsolatos előadót. Örülök annak, hogy az a megtiszteltetésért, hogy ma eljöhettem önökhöz, és bemutathatom önöknek a bizottság javaslatát az ökológiai termelés reformjával kapcsolatban a bizottság részéről. Mint önök is tudják, az ökológiai termelés évente körülbelül 10%-kal nő, Európában több mint 20 milliárd eurós piacról van szó évente. Az Egyesült Államok és az EU összesen a világpiac több mint 90%-át adja, és körülbelül fele-fele arányban. Úgyhogy ez egy rendkívül fontos ágazat. Az ökológiai termelés 10 millió hektárt fed le, 186 ezer gazdaság működik. Az ökológiai termelők között többen vannak a fiatalok és a nők. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos tényezője lehet a növekedésnek, és nagyon komoly előnyei vannak a jelenlegi helyzetben, ahol a foglalkoztatás versenyképesség, foglalkoztatáson és a versenyképességen szeretnénk javítani. Ez így nagyon pozitívnak hangzik, de az biztos, hogy lehetséges az is, hogy esetleg saját sikerének lesz az áldozata ez az ágazat. Ezért döntött úgy a bizottság, hogy fellép a következő okokból kifolyólag. Egyrészt nem csak mi látjuk azt, hogy milyen komoly bürokratikus terhek alakultak ki az ökológiai termelés szintjén. Az Európai Unióban az ökológiai termelés kétszer lassabban növekedik, mint az ökológiai termékek piaca. Az kisebb gazdaságok, tehát az 5 hektárnál kisebb gazdaságok aránya túlságosan csekély, 18,9%-át adják a gazdaságoknak a hagyományos gazdálkodásnál, ez 57%. Nagyon komoly csalásokra derült fény az elmúlt években, és ezzel a rendszer korlátait láthatjuk, és ez aláshatja a fogyasztók bizalmát. A számvevőszék különböző ajánlásokat fogalmazott be, amelynek konkrétan az a célja, hogy a felügyeleti rendszert meg kell erősíteni. És semmilyen kölcsönösséget nem terveztek eddig a nemzetközi tárgyalások során az ökológiai termékekkel kapcsolatban. Ezen okokból kifolyólag döntött úgy a bizottság, hogy fellép azért, hogy megoldást találhasson ezen ö, helyzetekre. Egyrészt garantálni akarjuk, hogy megtartsuk a fogyasztók bizalmát, egyrészt a termelők bizalmát, akiknek lehetőséget kell adni, hogy a piaci lehetőségekkel élhessenek, másrészt a fogyasztók bizalmát, akik fontos, hogy megtarthassák a bizalmukat az ökológiai termelésben és az ökológiai termékekben, amelyeket fogyasztani kívánnak. A bizottság elindította az előkészítő folyamatot ezen reformmal kapcsolatban. Egy hatástanulmányt készített, melynek célja, hogy az információkat és a véleményeket begyűjtse az ágazatból. És a polgárokat is megkereste, valamint a tudományos szakértőket, a felügyelőket, a felügyeleti szerveket, a mezőgazdasági kamarákat, a harmadik ország képviselőit, a tudományos világot, a kiskereskedelmi képviselőket, a vendéglátóipart képviselőit és a különböző Fairtrade képviselőket és az állatvédelmi szerveket is, tehát a lehető legszélesebb körben próbáltunk konzultálni azért, hogy olyan javaslattal élhessünk, amely megfelel az érintett személyek főbb aggodalmainak. Az elvégzett munkával a bizottság különböző forgatókönyveket alakított ki, mind kvalitatív, és amennyiben lehetőség volt rá, kvantitatív lehetőségeket próbáltunk részletesen leírni a hatástanulmányban, amely a, javaslatot, a javaslat mellett található. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy az érintetteket tájékoztatták, bevonták őket a folyamat minden szakaszába, ez másfél évig tartott összesen. Online konzultációt is kezdeményeztünk, 45 ezer válasz és 1500 szabad észrevétel érkezett. Nyilvánvaló, hogy a polgárokat érdekli a biotermelés. A begyűjtött információk és hatástanulmány alapján tette ezt a javaslatot a bizottság, ami most az asztalon van. Szeretném ezt röviden ismertetni. Először is a biotermelés akadályait kell felszámolni az EU-ban, egyszerűsíteni kell a bürokráciát, hiszen nagyon gyakran ez a, ezt éri kritika, bírálat. Aztán a belső piac tisztességes működését kell javítani, a harmadik dolog pedig a fogyasztók bizalmának szavatolása, hiszen a fogyasztók azt várják, hogy megfelelően biztosítsák őket arról, hogy megfelelő normák átlátható betartatása mellett készülnek ezek a termékek. Ugyanolyan minőséget kell Európában mindenhol biztosítani, és az import cikkek esetében is. Végül nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ennek a szektornak a munkahelyteremtő potenciáját ki kell aknázni a jövőben. Ami ennek a javaslatnak a tartalmát illeti, szeretném felvázolni nagyvonalakban, hogy milyen javaslatokat teszünk e célok elérése érdekében. tehát a szabályozás egyszerűsítése érdekében és az adminisztratív költségek csökkentése érdekében a bizottság egyértelművé tette a szövegben, az alkalmazási területében, hogy ne kelljen folyamatosan interpretálni a definíciókat, hanem az egyes melléklet a szerződésben, illetve a javaslatban felsorolná a termékeket. Ami a bürokratikus terheket illeti, 25%-kal csökkenteni a bizottság javaslata ezeket a tájékoztatási kötelezettség csökkentésével, a nemzeti hatóságok és a gazdák között. 37 a 135 tájékoztatási bejelentési kötelezettségből megszűnne. A elemzésen alapuló ellenőrzést az éves, minden gazdára és szerepelőre kiterjedő fizikai ellenőrzés váltaná fel megfelelőbb erőforrás felhasználással. Több szervezet is a kis biotermelőket képviseli, egy új rendszert vezetnénk be, harmadik országok már használják ezt, ami lehetővé teszi a kistermelők számára, hogy csoportokban kisebb költséggel tudjanak termelni. Annak érdekében, hogy a biotermelők között tisztességes verseny érvényesüljön és jól működjön a belső piac, azt javasoljuk, hogy tegyünk még egy lépést, és számoljuk fel a kivételek egy részét. A fogyasztók, a polgárok egy része ezt kérte a konzultáció során, illetve az ellenőrök is erre írták fel a figyelmet. A kivételek felszámolása a fogyasztói bizalom erősítését szolgálja, hiszen a fogyasztó bárhonnan is érkezett a termék, ugyanolyan minőséget kell, hogy kapjon a kontrollt, az ellenőrzést célzottabbá, erőteljesebbé tesszük ott, ahol nagyobb szükség van rá, így csökkenthető a csalás kockázata. Rendesül az egész lánc minden szerepvállalójára kiterjed majd az ellenőrzési rendszer, nincs kivétel, nincsenek mentességek. Az ellenőrök azt kérték, hogy számoljuk fel azt a lehetőséget, hogy derogálni, vagy derogációt lehet igénybe venni a szabályok alól. Túl sok kockázat, túl sok csalást jelent ugyanis. A politikánk nemzetközi kiterjesztéséhez export intézkedésekre is szükség van. A bizottság javítani akarja az európai biotermékek más piacokra jutását, lehetővé akarja tenni, hogy az EU-n kívüli potenciális piacokra is bejuthassanak a biotermelők a terményeikkel. Eddig a biomezőgazdasági termékek esetében csak az importtal foglalkoztunk, az export promóciójával is foglalkozunk majd ezentúl tehát a kölcsönösség jegyében. Ahogy az elnök úr is hangsúlyozta, a szabályozási intézkedések mellett akciótervet is javasolunk az ágazat részére. Az Európai Bizottság stratégiája keretében egy sor fellépés van tervbevéve az ágazat fejlesztése céljából az Unióban. Mint tudják, az olasz elnökség két prioritásának egyikéről van szó, már a nyár előtt megkezdődött a munka a tanácsban, az előző görög elnökség alatt. A bizottság örömmel nyugtázza, hogy az elnökség is gyorsan szeretné ezt a szabályozást elfogadni. Ez a közös agrárpolitika része, és az előbb említett okoknál fogva nagyon fontosnak tartjuk, jelentős munkahely teremtési potenciálja van, nem csak az előállítás, hanem a feldolgozás és a disztribúció területén is. Egy nagyon izgalmas folyamat áll előttünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, elnök úr. Köszönöm szépen. Erikson úr a szó. Köszönöm szépen. Szeretnék a bizottságnak is köszönetet mondani ezért a kezdeményezésért. Úgy gondolom, hogy joggal mondják, hogy olyan területről van szó, amely növekedőben van, és egyre nagyobb a kereslet a termékek iránt, így egyre több munkahelyet lehet létrehozni ebben az ágazatban, több jövedelemre tesznek szert a gazdák is. Vannak azonban problémák is a javasolt rendelettel, az alap gondolat ugyan jó, de úgy tűnik, hogy a javaslatok egy csomó plusz terhet és problémát vezetnek be a gazdák számára. A svéd biotermelő és fogyasztó szervezetek úgy ítélik meg, hogy csökkenne a rendelet eredményeképpen a biotermelés, mert a javaslat nem veszi figyelembe a különleges kisebb csoportok érdekeit, például vetőmagokkal foglalkozók érdekeit. Fontos lenne, hogy ezek a területek is fejlődhessenek a jövőben is. Hát elég sok mindent meg kellene változtatni ebben a javaslatban ahhoz, hogy az tényleg hasznára váljék az ágazatnak. hogyha nem változtatjuk meg ezeket, akkor az emberek többsége úgy érzi, hogy inkább hagyjuk a régi szabályozást hatályban. A jövőben még többször vissza fogunk térni erre a témára, most csak másfél percben adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hogy ilyen jól ismertette az összefüggéseit ennek a javaslatnak. Valóban arról van itt szó, hogy hogyan lehet ennek az ágazatnak a dinamikáját fenntartani a jövőben. Az új rendelet, vagy a meglévő rendelet módosítása mindenek előtt a biotermelés akadályainak felszámolására kell, hogy irányuljon az EU-ban. Természetesen ez azt is magával vonja, hogy a tagállamok közötti szabályok nagyobb harmonizációjára van szükség. De azért bizonyos rugalmasságot fenn kell tartani annak érdekében, hogy ez a szektor tényleg fejlődhessen. Különösen arra gondolok itt, hogy el kell gondolkodni azon, hogy fenntartsuk a lehetőségét annak, hogy a gazdák egyszerre végezhessenek egy gazdaságban bio és nem bio termelést. Franciaországban a bio gazdaságok 23%-a ugyanis vegyes gazdaságként működik. Oda kell figyelni arra, hogy az új rendelet ne járjon visszás hatással, illetve ne csökkentse a biotermelés mértékét. Ugyanakkor miközben fenntartjuk a vegyes gazdaság lehetőségét, hatékonyan kell megszervezni az ellenőrzéseket, és tényleg mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a harmonizált rendszer jól működjön a tagállamok között. A jelentésben azt olvasom, hogy kockázat elemzés végeznének csak. Úgy gondolom, hogy ez nem elégséges. Az ön szavaiból azt hallottam ki, hogy minnyáján egyetértünk abban, hogy nagyon fontos, hogy a lánc során végig erőteljes ellenőrzés érvényesüljön. A, az asztalon lévő javaslat alapján úgy gondolom, hogy komitológiai eh, javaslat is született, és jogszabály helyett nagyon sokszor felhatalmazásos aktusok eh, meghozatalára eh, kerülne sor. Erre oda kell figyelnünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Vén biztos úr, a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Hmm, tudjuk, hogy gyorsan növekszik a e, biotermékek e, piaca Európában, ez a jövő mezőgazdasága, ezért e, üdvözlendő, hogy a bizottság és az olasz elnökség egyaránt alapvető prioritásként kezeli ezt a területet az EU szabályozásnak ösztönöznie kellene, vagy kell az ökológiai termelést. Az eddigi szabályozás viszonylag jól működött, viszont nem minden kihívást tudott kezelni a biotermeléssel kapcsolatosan. Például az északi hideg éghajlat esetében nem volt megfelelő ezért mindenképpen indokolt az új szabályzás bevezetése, és mi támogatjuk is. Egyes biogazdák eléggé aggódnak a reform miatt. Az ő aggodalmuk, fő aggodalmuk az, hogy a reform a biogazdálkodást eh, nehezebbé tenné, mint jelenleg. bizottság javaslata több ellenőrzést, több adminisztratív bürokráciát vezetne be, és már most is nagyon sok van ebből. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a fogyasztók bizalma fennmaradjon a biotermékekben, de az ellenőrzések növelése, a bürokrácia továbbfejlesztése nem üdvözlendő. Mi támogatjuk a kockázat alapú felügyeleti rendszer hatékonyabbá tételét, de elvben ez nem teszi szükségesé, hogy mondjuk a kiskereskedelemben több lehet ellenőrzésekre kerüljön sor a biotermékek esetében. A bürokrácia csökkentése költségcsökkentéssel is jár, és a kis termelők szempontjait itt mindenképpen figyelembe kell venni. A bizottság javaslata tovább javítandó, jelentős módosításokra lesz szükség, mielőtt hatályba léphet. Például a vegyes gazdaságok teljes átalakítása, biogazdálkodásra nem megy egyik napról a másikra. Hát úgy gondolom, hogy egy sor javításra még szükség lesz, saját kollega. Köszönöm, elnök úr. Az Európa Európai Bizottság javaslata standardizálja a biogazdálkodást. Az európai államokat azonban nem alig lehet egymással összehasonlítani. Hát Finnországban, vagy Görögországban, vagy Hollandiában teljesen máshogy folyik a biogazdálkodás. Ezért ez a standardizálás nem egyenlőeket akar szabványosítani, és ezért ellenezzük a gazdák és a termelők, és itt ne feledkezzünk meg a nőkről sem a biológiai gazdálkodás kifejezést használják, de ez azt jelenti, hogy ha teljesen százszerzékos biológiai gazdálkodást írunk elő, az kezelhetetlen a legtöbb üzem számára. A biogazdálkodás elsősorban kisüzemet kell, hogy jelentsen. Azt kérdezném a bizottságtól, hogy, vagy kérem a bizottságtól, hogy rugalmasabb definícióval adja lehetőséget többeknek a biológiai biogazdálkodásra. Ugye mennyire kell bioüzemnek lenni egy, egy gazdálkodás, egy gazdálkodás folytató üzemnek? Ezt rá kell bízni a gazdákra, hogy részleges biogazdálkodással is tevékenykedhessenek. Hausling, panie Puska. <clears throat> Elnök úr, tisztelt bizottság, kedves kollégák! A bizottságnak ezzel a javaslatával olyasmi került elénk, amivel elég sokáig fogunk foglalkozni, és majd hát számon fogjuk kérni a bizottságtól, hogy amit elmondott, az megvalósul-e, kevesebb bürokrácia, bizalomépítés, a biogazdálkodás kiterjesztése. Azt kell, hogy mondjam, hogy ugye sok beszélgetést folytattam e, ilyen ökológiai e, szervezetekkel, és ők nagyon kritikusan állnak hozzá a bizottság javaslatához ez a tervezet nem fogja eredményezni a bürokrácia csökkenését, legalábbis a kisüzemeknél biztos nem. Nagyon sok a nyitott kérdés, és ezekhez sok delegált jogi aktus tartozna, amelyekkel nekünk ugye mindig problémánk van. És a delegált jogi aktusokon kívül a tervezetben vázolt egész rendszer azért hát megkérdőjelezhető. Szeretném nagyon egyértelművé tenni, hogy a bizottság most ne tegyen úgy, mintha most jött volna rá arra, hogy fontos ez az ágazat, az export szempontjából is, és hogy itt erősíteni kell a bizalmat. A bioüzemek szövetségeinek szövetségei mindig saját maguk is tovább fejlődtek, és az Unióban is tulajdonképpen éppen az uniós szabályozás az, ami nem tökéletes. A feladat nagyon fontos, és hagyj térjek ki néhány konkrét kérdésre. A konzultációim során sok kritikus megjegyzés hangzott el, mert azt mondták, hogy sok minden nem egyértelmű a tervezetben, és egy olyan eredményre számítanak, ami hát nem biztos, hogy olyan lesz, mint amit a bizottság elképzelt magának, vagy szeretne a fogyasztók ugye azt akarják, hogy ne tartalmazzanak a bioélelmiszerek káros anyagokat. Jó, hát erre igennel válaszolunk. Nyilván eh, ez cél lehet, de hogy hogy érjük el, az már kérdéses. És nagyon aggódhatunk amiatt, hogy a biogazdálkodásba bevezetnek egy határértéket, miszerint a szermaradványokkal kapcsolatban, amelynek eh, eh, az alapja az, az, az élelmiszerekkel kapcsolatos e, és a kereskedelmi célú e, e, mezőgazdaságból kerültek át ezek az értékek. A biológiai vagy ökológiai gazdálkodásból származó termékek végül is tartalmazhatnak peszticidet, hogyha a szomszéd nem biogazdálkodást folytat. Én elnék úr azért szeretnék hosszasabban beszélni, mert én leszek ennek a témának az előadója, és megengedi, akkor még tovább beszélnék. Jó, parancsoljon. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy kritikus kérdés. A jogbiztonság hiányát vonja ez maga után, és inkább el, bizonytalanítjuk a biogazdákat, mint hogy a bizalmat erősítenénk. Ebben az összefüggésben még persze sok részletkérdéssel is foglalkozni kell. Itt van például az a kérdés, hogy mit tegyünk a biotermékek importjával a bizottság most egy mandátumot adott arra, hogy keretmegállapodás lehessen kötni kereskedelmi megállapodásokon során két a kölcsönösség alapján, hát ez egy problematikus dolog, mert az import maga nagyon problematikus. Itt olyan szabályozásra van szükség, ami a jövőben a fogyasztók bizalmát erősíti. És fontos, hogy ez a kölcsönös elismeréssel a más országok normáinak, a szabályainak az elismerésével vajon egy működőképes út -e? szerintem fenntartható kritériumokra lenne szükség. Itt talán a kevesebb több lenne. És nagyon fontos a következő pont is, hogyha azt akarjuk, hogy több gazda térjen át az ökológiai gazdálkodásra, akkor nyitva kell tartani a kaput, ezt az utat, a lehetőséget, és ugye százszázalékosban biovetőmagot használjanak, ezt üdvözöljük. De először megkérjétek el, hogy jöjjön a biovetőmag piaca, nem követelhetjük meg a 100%-os használatát addig, amíg nincs ilyen vetőmag a piacon. Tehát először az odavezető utat kell kialakítani, különösen olyan tagállamok esetében, ahol még nincsenek ilyen fejlett struktúrák, hát kivételeket is meg kell engedni, hogy először, és ezeket a lehetőségeket nyitva kell hagyni. Ezért ezt az utat elő kell észíteni, hogy a biogazdálkodást hosszú távon is a meg tudjuk valósítani. Itt ez a száz a gyakorlatban megvalósíthatatlan, ez inkább azt fogja eredményezni, hogy a gazdák nem is állnak át, e, bele se vágnak a biogazdálkodásba. Hogyha ezt a javaslatot így fogjuk elfogadni, akkor hát én is azt a veszélyt látom, hogy ahelyett, hogy több lenne, csökken majd a biogazdálkodás, és ezért ezt a rendelettervezetet át kell alakítani, hogy a célt elérjük, azaz több legyen a biogazdálkodás, és erősítsük a gazdákban a bizalmat. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Két kérdést szeretnék feltenni. Nagyon aggaszt engem, hogy az Európai Bizottság hogyan fog hozzáállni a biotermékek exportjának, promóciójához. Hogyha ezzel kezdenek foglalkozni, akkor a multinacionális cégeknek leszünk kiszolgáltatva, és a gazdák érdekei háttérbe szorulnak. Én a vető magokra gondolok elsősorban hogyha nem a helyi vetőmagokat használják, akkor a nagyipartól fognak függni a gazdák. Azt szeretném még megkérdezni az Európai Bizottságtól, hogy az országainkban termelt biotermékek hosszú utaztatás után is bioterméknek minősülnek-e, amikor már egy csomó üzemanyagot elhasználtunk. Brenner úr, köszönöm szépen. Többen szóltak már arról a javaslatról, hogy betiltanák a vegyes gazdaságokat. Az Egyesült Királyságban 20%-a a biogazdaságoknak a hagyományos termelést is folytat. Lehet, hogy azért, mert a bioszektorban nincs annyi potenciál egyelőre, hogy 100%-osan biogazdálkodást folytassanak. És nyilvánvaló, hogy a hagyományosról átállás alatt állnak ezek a gazdaságok, ami időt igényel a párhuzamos termelés betiltásának visszás hatásai lehetnek, előfordulhat, hogy a hagyományoshoz fognak visszatérni a gazdák, amit ugye nem szeretnénk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Buda úr. Elnök úr, nagyon nagyra értékeljük a bizottsági javaslatát. Úgy gondoljuk, hogy időszerű és szükséges ez a javaslat. Én nem értek egyet több előttem szólóval azzal kapcsolatban, hogy harmonizálnák a biotermelés feltételeit. Nyilván minden egyes országnak a sajátosságait figyelembe kell venni, de nem hiszem, hogy elfogadható lenne hogy egy olyan termék, ami mondjuk Romániából érkezik, magasabb nitrát tartalmú lehessen, mint mondjuk egy olasz vagy német termék. Úgy gondolom, hogy bizonyos mértékű standardizálásra szükség van a kritériumokban ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy egy termék biotermék. A bürokrácia visszaszorítása nagyon helyes, mert az, a bürokrácia elrettentheti az embereket a biotermeléstől. Köszönöm. Herenc asszony következik. Herenc Garcia asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Osztom azt az aggodalmat, amit a brit képviselőtárs fogalmazott meg, az a javaslat, ami megszüntetni a vegyes termelést, kockázatot jelent. Egyre nagyobb a kereslet, ezért nem kell nehéz helyzetbe hozni azokat a gazdákat, akiknek vegyes gazdaságuk van. A biogazdálkodás költségesebb, így mindennek ellentétes hatása lehet a biotermelők, esetleg visszaállnak a hagyományos termelésre. Mindenképpen meg kell próbálni módosítatni a bizottságnak ezt a javaslatát. Ugyanakkor jobban el kell gondolkodni a kivételeken is. Elővigyázatossággal kell eljárni, egyes régiókban, például Spanyolország egyes részein a biogazdaságoknak 40%-a vegyes gazdaság, és sosem volt csalás. Amikor csalásra derül fény, akkor intenzívebbé kell tenni az ellenőrzéseket, de a e, e, kivételek szükségesek a biogazdálkodás terjedéséhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném visszaadni a szót Pária asszonynak. Röviden kérem, eh, reagáljon, aztán majd visszatérünk még erre a témára, őné a szó. Pani direktor, Lazmus. Sorry. Igazgató asszony. Elnézést. Eh, éppen nem volt eh, fordítás. Köszönöm szépen mindezeket az észrevételeket. Nagyon örülök ennek a vitának, és úgy gondolom, hogy lesz még mód arra, hogy találkozzunk. Egyértelmű, hogy van egy pár kommentár, van egy pár pont a javaslatban, amely észrevételeket váltott ki. Hadd reagáljak ezekre röviden. Bürokrácia. Egyértelmű volt a bevezetőmből is, hogy egyik célja ennek a reformnak az adminisztratív költségek, a bürokrácia visszaszorítása olyan javaslatot tettünk az asztalra, amit nyilván lehet javítani, de egyértelműen eh, ez az egyik fő célkitűzése, vagyis az adminisztráció, a bürokrácia visszaszorítása. Tehát a javaslataik eh, nyilván eh, nyitott, tehát nyilván tártkarokkal várjuk az önök javaslatait, úgy ítéljük meg, hogy amit mi javaslunk, már is csökkenteni a bürokráciát, konkrétan azzal, hogy csökkenti a kivételeket, az értesítési tájékoztatási kötelezettségeket és a, az ellenőrzéseket a legkockázatosabb területekre összpontosítja. ami a javaslat kihatását illeti, vagyis hogy ellentétes hatással járhat. Nyilván el kell kerülni, hogy ez legyen a helyzet. Ugyanakkor, és ezt a bevezetőben is mondtam, jó egyensúlyra kell törekednünk a között, hogy a fogyasztók bízzanak a biológóban, minnyáján fogyasztók vagyunk, fontos, hogy amikor azt látjuk, hogy biocímke van egy terméken, tudjuk, hogy bizonyos szabályokat, termelési módokat betartottak. A jelenlegi szabályozásnak az a problémája, hogy nagyon sok benne a kivétel, és ezek olyan termelési módok előtt nyitják meg az utat, amelyek nagyon különbözőek lehetnek, és így bizony nem olyan egyértelmű már az a kép, ami a fogyasztókban a biotermelésről él, és előfordulhat, hogy ellentétes hatása jár a szabályozás, az emberek elfordulnak a biotermékektől Ugyanakkor értettem, amit mondtak, nem kell túl radikálisnak sem lenni, nem szabad eltántorítani a gazdákat attól, hogy a biogazdálkodással foglalkozzanak. Megpróbáltunk olyan javaslatot készíteni, ami megfelelő egyensúlyt valósít meg e kettő között. Egyfelől bizonyos elégséges rugalmasságot biztosít, átmeneti időszakok, stb. Erről még folytathatunk vitát, felhatalmazásos aktusok, miként lehet áttérni erre a rendszerre, ahol kevesebb a kivétel, de egyértelmű, hogy az a rengeteg kivétel, ami jelenleg érvényesül, csak összezavarja a biotermékekről a fogyasztóban élő képet. Az ellenőrzések problémája, többen is említették önök közül, megint csak azt mondhatom, hogy pillanatnyilag rendszeres éves ellenőrzések érvényesek a gazdaságokra, ugyan úgy ellenőrzik azokat, amelyek nagyon megbízhatóak, és azokat is, amelyek nagyon kockázatosak. Az ellenőrzés bizony költséges, mint mindenütt, és hát nagyon nagy terhet jelent a gazdálkodóra, az ellenőrzött szervezetre és az ellenőrző szervezetre egyaránt. Úgy gondolom, hogy akár csak egy sor más területen a kockázatelemzés jó megközelítés, hiszen lehetővé teszi azoknak, akik megfelelően működnek, hogy csökkentsék a költségeiket, illetve azt is, hogy az ellenőrzési erőfeszítéseket, költségeket azokra a gazdaságokra összpontosítsuk, amelyek kockázatosak. Azt gondolom, hogy ez a megfelelő logika. Lehet még javítani és finomítani a javaslaton, de azt gondolom, hogy ez a megfelelő logika mi szerint kockázati alapon közelítjük meg a kérdést, és egyébként az egyéb ellenőrzési rendszerekben, legyen az pénzügyi vagy más területen, ugyanezt a logikát követik azért, hogy észszerűsíteni lehessen az ellenőrzés költségeit, és a hatékonyságán pedig növelhessünk. Ami a vegyes gazdálkodások problémáját illeti, Jelenleg a biogazdálkodás párhuzamosan működhet hagyományos gazdálkodással. Úgy gondoljuk, hogy végső soron ezt a helyzetet fel kell számolni a következő okokból. Elsőként. Megint csak a termeléssel kapcsolatban bizonyos bizalmi kérdések merülhetnek fel, hiszen nehéz bizonyítani azt, hogy semmilyen hatása nincsen a hagyományos gazdálkodásban használt szereknek a biogazdálkodás részeire. Másrésztről a csalás kockázata is nagyobb. Hogyha egy ellenőr elmegy a helyszínre, és azt látja, hogy a növényvédő szereket, amit nem lehet biogazdálkodásban használni, de a másik oldalon használnak, nagyon nehéz kideríteni, hogy mennyire különválasztva használják ezen termékeket, és hogyan lehet elkerülni a csalást. Tehát ez mindenképpen jó dolog, persze átmeneti időszakot be lehet vezetni. Végül pedig, ami a vetőmagot illeti. Emlékeztetnék rá, hogy a vetőmaggal kapcsolatban átmeneti időszakot tervezünk 2021. december 31-éig a vetőmagokra vonatkozóan és más szaporító anyagokra vonatkozóan, pont azért, hogy ezt az aspektust figyelembe vegyük. Ami a komitológiát illeti, sok felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktust küldtünk tovább. Itt is egyensúlyt kell találnunk aközött az igény között, hogy egyértelmű szabályokat szeretnénk, másrészt pedig ezen szabályokat fokozatosan akarjuk kiigazítani a biogazdaság és az ezzel kapcsolatos technológiai kutatás fényében. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig ezt a napirendi pontot lezárjuk, de még visszatérünk erre a vitára, folytatjuk még később. Azt hiszem, hogy amit Rén képviselő mondott, mi szerint a biogazdálkodásnak meg kell felelnie a természet törvényeinek, ez rendkívül fontos. Most térjünk át a következő napi rendi pontunkra. Ez már zárt ülés lesz. Kérem tehát, hogy a titkárság, a képviselők és a politikai tanácsadók maradhatnak az ülésen, a teremben. A többieket kérem, hogy hagyják el a termet fél percen belül, nagyon rövid időn belül folytatjuk tehát az ülést. Köszönöm.